alle verstanden? Gut. Ich bin noch im Amt, bis die neue Vorsitzende gewählt Addig én vagyok az elnök, amíg az utódomat meg nem választják. Tehát megnyitom az ülést. Itt azzal kezdjük a munkát, hogy a elnökséget, az elnököt, a négy alelnököt megválasztjuk. meg kell állapítanunk, hogy határozott képesek vagyunk-e, nyolc tagunknak kell itt lennie, túl teljesítettük a tervet, többen vannak itt, mint nyolcan. Az elnökségért ringbe szállnak a néppárt részéről Doris Pak, a jelen elnök, én vagyok az. A frakcióm javasolt engem, remélem, hogy el is hiszik nekem. Meg kell állapítani azt is, hogy egyetértek-e a jelöléssel. Egyetértek. A pénzügyi összeférhetetlenség nem változott, a választás pedig közfelkiáltással vagy titkos szavazással dönthetjük el. Akkor most áttérünk a választásra. Az első kör. Doris Pak a jelölt. Szeretném megkérni önöket, hogy aki Doris Pak megválasztásával egyetért, az tapsoljon, vagy valahogy jelezze. Rendben. Így az első fordulón túl vagyunk. Újra választottak, köszönöm szépen, remélem, hogy méltó leszek bizalmukhoz, lehet, hogy kevésbé durva leszek ebben a ciklusban, mint a múltkoriban, mert ez az utolsó ciklusom. Tehát megpróbálok barátságosabb lenni, de szigorú maradok. Most áttérünk az alelnökök. Négy javaslatunk van. Az első javaslat a zöldektől jön Helga Trüpel aztán személyében. Ha senki sem akkor máshogy. Ugyanez vonatkozik Helga Trüppel megválasztására is. Elfogadta a jelöltséget, a zöldek javasolták, nincsen anyagi érdekkonfliktusa, tehát aki egyetért vele, tapsoljon. Helga, elfogadod a választást? Nagyszerű. Akkor jöhetsz is ki, ha szeretnél. A második az EFD jelöltje. Új javaslata van az EFD-nek olasz kolléga, Fontána úr. Fontána úr, két mondatot kérünk öntől, mondjon magáról valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm mindenkinek idáig az Agri Bizottságban dolgoztam az FD részéről, De Castro elnök úr mellett. Nagyon sokat dolgoztunk a közös agrárpolitika érdekében, most pedig megvan ez a lehetőség, hogy a Kulturális Bizottságban dolgozzam. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy jól fogadnak ben, engem ebben a bizottságban, és remélem, hogy mindenkivel jó együttműködést tudok kialakítani, csak úgy, mint az Agriban. The Soul of Europe is im Kulturausschuss. Az a kulturális bizottságban van. Éppen ezért jogosan tette, hogy hozzánk csatlakozott. Tehát Fontána úr választását kitámogatja. Kedves kolléga, foglaljon itt elől helyet. A következő alelnök Biszki úr, aki sajnos beteg, de elfogadta a jelöltséget, és minden egyebet megtett, amit meg kellett tennie, és a baloldal jelöli. Tehát, hogyha nincsen ellenszavazat, akkor közfelkiáltással válasszuk meg. Köszönöm szépen, jobbulást kívánunk Biszki úrnak. A negyedik és utolsó jelöltünket a liberálisok javasolták, Martin Klockegaard, az összes feltételnek megfelel, úgy mosolyog, hogy szerintem elfogadja a jelöltséget, akkor közfelkiáltsuk őt is. Köszönöm szépen. Ezennel megválasztottuk a bizottságunk új elnökségét. Jó gyümölcsöző együttműködést kívánok mindenkinek, szükségünk is lesz erre a következő két és fél évben, hiszen itt a két és fél évben nagyon sok fontos dologról kell szavaznunk. Most akkor elkezdjük a napirendet. A napirend elfogadása a második pont. Valaki ellenzi a napirendet? Tehát valakinek módosítási javaslata nincs, akkor a napirend második pontját is lezárhatjuk. Tehát nincs észt, cseh, litván, lett, máltai, svéd és szlovén tolmácsolás. A négyes pont. Tehát a négyes napirendi pont az audiovizuális alkotások online forgalmazása az EU-ban. Kavada úr munkája ez. Már tárgyaltunk egy ilyen jellegű jelentésről. Most szeretném megkérni, hogy megjegyzéseivel kommentálja az anyagot. Jean-Marie, tiéd a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni önnek és kollégáinknak, akikkel nagy harmóniában dolgozunk. A második mandátum félre, ami még hátra van hivatali időnkből. A legutóbbi évtized legmarkánsabb ténye az audiovizuális tér bővülés Európában. A digitális megjelenése forradalmasította ezt az ágazatot. Ezt most látjuk, látjuk, hogyan bővül az audiovizuális kínálat az európai polgárok számára. Új lehetőségek vannak a fogyasztók számára és az alkotók számára is. Ilyen körülmények között a művészethez és a kultúrához való hozzáférés lehetősége nagyon megváltozott, dematerializálódott a tartalom, és általános lett az internet. Ezzel sok kihívás is megszületett, új gazdasági modellt kell kitalálni, aktualizálni kell a modellt. Nyilvánvalóan azt hiszem ez jó hír, a legális kínálat audiovizuális alkotásokból online úgy tűnik, hogy fontosan nő végre az ágazat az összes potenciális lehetőséget felmérte. Ez a nyilvánvaló megállapítás után gondoltam úgy, hogy koncentrálok arra, hogyan lehet közösségi stratégiát kidolgozni azért, hogy az online tartalom kínálat hogyan alakuljon például a filmművészetben, és hogyan kell aláhúzni azt, hogy az Európai Unió milyen fontos szerepet kell játszon az egységes piacon, az online egységes piacon. Az európai jogi keret korszerűsítése nagyban elősegítené az unión belül a tartalom szabad mozgását és a hozzáférést az európai polgárok számára. Ez szükséges. Ne feledjük, milyen gazdag, milyen sokféle az audiovizuális kínálat és lehetőségek az Unióban. Minden intézkedést meg kell hozunk, hogy ezt megvédjük és elősegítsük. Úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom hosszasan a szerzői jogi kérdésekkel. Boris kollégánk fog ezzel foglalkozni, a Juri szakbizottság illetékese. Intézményünk most már elismeri a szerzői jog fontosságát. Csak annyit mondanék erről, hogy garantálni kell az európai jogbiztonságot ezen a területen az európai digitális világban, és el kell kerülni az egyenlőtlen bánásmódot az online és az offline világában. Össze kell egyeztetni az egységes piac létrehozásának szándékát az audiovizuális és filmművészeti termékek tekintetében azzal a szükséges tényjel, hogy a ö, kulturális sokféleséget tiszteletben tartsok. A kultúra ö, digitalizálás előtt áll. Ez, ez nagyon felelős felhasználását teszi ö, szükségessé az örökségnek. A biblioteka európeánára is gondolok itt. Ezért támogatom azokat az erőfeszítéseket, melyek az audiovizuális ágazat és a filmvizeti ágazat tesz Európában, annak érdekében, hogy az ISAN szabvány, az International Standard of Audiovisual Numbers szabványt megvalósítsa és ő alkalmazza fajta DNS-e lenne így minden műnek. A számolás ország elvének elismerése, mint ahogy a 2 per 2-es szigben szerepel az SMA direktívában, azt jelenti, hogy nem lehet visszaélésen alapuló delokalizáció. Együtt kell azon erőlködnünk, hogy az oktatás nagyobb szerepet kapjon. Hogy az új nemzedékeket kapcsoljuk be a kreatív kreativitásba. Hasonlóképpen a médiára való nevelés nagyon fontos. Ez kezdi meghozni a gyümölcsét, ezt folytatni kell. Minden európai polgár szerezze meg azokat a nélkülözhetetlen képességeket, amelyekkel a digitális tudja kezelni. Lehető legszélesebb, legteljesebb tudást, és a ö, megfelelő távolságból tudja ezt emlélni. A ö, audiovizuális médiák szolgáltatói megfelelő módon tudjanak bekapcsolódni európai művek létrehozásába, például pénzügyi támogatással, jogok szerzésével, és megfelelő helyet kell biztosítani eme művek számára az általuk kínált katalógusban. Ez az audiovizuális ipar szükséges erőforrása. Nagyobb együttműködés szükséges minden érdekelt fél között. Sokkal jobban be kell vonni az Európai Uniót, mint autoritást. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a médiák kronológiája megfelel egy általános egyensúlynak az audiovizuális szektorban. Nem szabad ezt hirtelen módosítani. Úgy gondolom, hogy adaptálás szükséges. A feleket nek tárgyalniuk kell. A keretet nem kell összetörni, de ö, nagyobb rotációs sebesség kell a művek számára. Végezetül pedig a ö, szerzői jogok közös kezelése még ö, nagyon ö, a kezdeteknél ö, tart. Az egy ablakos rendszer még alig valósult meg ö, európai jog bevezetése mellett vagyok. Ez elidegeníthetetlen ö, jog a szerzők számára, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy ö, meg kell szabni, hogy közös, ö, hogy kötelező közös jogkezelés legyen. Vannak egyes államokban saját ö, jogdíj beszedési módok, ezért rugalmasnak kell lenni. Azonban annak érdekében, hogy az egységes piac megvalósulhasson, jó lenne odafigyelni arra, hogy a közös jogkezelő társaságok kompatibilis, kompatibilis eszközöket használjanak, amelyek hasonlítanak is, így lehet majd egységesíteni. Azzal fezném be hozzászólásomat, hogy szükséges ambiciózus média programot követni az európai audiovizuális ipar számára a bennünket nyugtalanító hírek ellenére és nélkülözhetetlen, hogy a média program továbbra is létezzék, mint specifikus program, amely kizárólag az audiovizuális szektorra foglalkozik. A lehető legteljesebb panorámát adok arról, adtam arról, hogy mit szeretnék a jelentésemben kifejteni. Néhány plusz gondolat még lesz, ezeket megpróbálom finomítani az üléseink nyomán, amint lesz tervezett, a sedókat, előadókat, véleményezőket össze fogom gyűjteni magam körül, és már is megköszönöm azon kollégáknak munkáját, akik jelentkeztek, és megosztották velem javaslataikat. Ezeket megpróbálom természetesen figyelembe venni, nem vagyok az egyetemes letéte, egyetemes temes tudás letéteményese. Én egyedül. Február 28-án lesz egy workshop az audiovizuális szektor összes ágának képviseletével. Várom a kollégákat, ö, hogy a workshopon részt vegyenek. Néhány nap múlva bővebb felvilágosítással tudok szolgálni, és továbbra is várom együttműködéseket. Köszönöm köszönöm. asszony! Köszönöm, Kavada úr, mondja az elnök. Valóban szilárd alapja ez a munkának, mérásott, lesz miről vitatkozni. Először is Helga. Merci Doris. Köszönöm szépen Doris, köszönöm szépen Kavada úr a hozzászólását. Németül folytatom. Um, wenn man jetzt... Ha most elgondolkozunk az audiovizuális termékek online forgalmazásáról, akkor politikai konfliktusba is kerülhetünk. Hiszen múlt héten az amerikai hatóságok is döntést hoztak a digitális forradalom közepén. Óriási lehetőségeket és óriási veszélyeket is rejt magában ez a forradalom. Néhány nagyon pozitív dolgot szeretnék felvezetésként említeni a digitális forradalom érdekében, hiszen védett művekhez, szabad művekhez jutunk hozzá, rengeteg információhoz hozzájuthatunk, ezek pedig a csere teljesen új dimenzióját jelentik. A kreativitás tehát sokkal gyorsabban terjedhet. Új cégek keletkeztek, sok millió új munkahelye keletkezett. Ez pedig mint pozitívum. Nagyon gyors volt. Ez a dolog 2000-ben például még teljesen máshogy nézett ki a világ, mint most 2012-ben. Új lehetőségek vannak a digitális kópiákkal, gondoljunk bele a új okostelefonokba, iPad-ekbe, és nagyon sok illegális dolog is van. És most ez átvezet minket a dolog problémás oldalára is. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy különbséget tegyünk olyan információk között, amelyeket szabadon lehet cserélni. Ezek politikai információk, politikai cenzúrának nem szabad létezni. Az emberek úgy döntöttek, hogy ilyen licencekkel dolgoznak, és ez szerintem helyes is. A digitális forradalom része, és a digitális fejlődés része hogyha olyan tartalmakat cserélnek ki, amelyek mindenki számára hozzáférhetők, semmi probléma nincs azzal, hiszen az Európeánáról szóló vitában is megemlítettük ezt. De amennyiben itt szerzői jogdíj alatt álló tartalmakról van szó, sokkal bonyolultabb lesz a dolog. Az a véleményem, hogy közösen meg kell szoknunk azt, hogy egy rákattintással eh, tovább küldhetünk szerzői jogdíj alá tartozó tartalmakat. Ez eh, magánemberek esetében azért egy kicsit más, mint a kereskedelmi forgalom esetében, de mindenképpen el kell gondolkodnunk azon, hogy eh, meg kell értenünk, hogy szellemi tulajdon védelme alá esnek bizonyos tartalmak, hiszen ezeket a műveket létrehozták szellemi munkával, és természetesen ezért ugyanúgy fizetni kell, mint bármely más fogyasztásért. A gondolkodásunkat kell megváltoztatnunk. Például léteznek könyvtárak is, amelyek állami finanszírozásban részesülnek, ott is hozzáférhetünk a művekhez, de ott nem ingyen van ez, hanem a társadalom fizeti ki a szerzői, szerzői jogdíjat. Az a véleményem, hogy ami a digitális, kulturális piacokra vonatkozik, új, legális modellekre van szükségünk. A zeneipar sem máról holnapra oldotta ezt meg, hiszen ott is terjedtek a nem legális tartalmak. Németországban 2012-ben körülbelül 60 legális modell létezik, hogy hogyan lehet zenéket letöltetni legálisan az internetről. Úgy gondolom, hogy a működő és szabályzott kulturális piacok iránti igény nagyon lényeges, hiszen a tisztességről van szó, a kreativitásról van szó, és arról, hogy a munkájáért mindenki fizetésben részesüljön. Vannak olyan művészek, akik az internetre felviszik a műveiket, mert ez számukra reklám. Azonban az rendben van, de hogyha az akaratuk ellenére teszik ezt, teljesen mindegy, hogy hogyan, az illegális. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy a említett portál ellen fellépjenek. Tehát nem politikai cenzúráról van szó, a politikai cenzúra az, hogyha megakadályozom, hogy bizonyos politikai tartalmak kijussanak az internetre, de védelem alatt álló tartalmakat az internetre vinni nem politikai cenzúra, hanem egyszerűen bűncselekmény. Azért, mert ön francia, és az ön országában is sok volt a vita. Tehát azok a modellek, mint a Dópi, amely a végfelhasználókhoz eljut, szerintem nem annyira jó. Szerintem az a lényeges, hogy olyan kereskedők ellen lépjünk fel, akik mások pénzén akarnak meggazdagodni. De nagyon fontos itt például tudatosítási kampányokat is szervezni. A kultúra fogyasztásáért is fizetni kell. Természetesen nem olyan magas árakat. A szórakoztató iparban is láttuk már ezt. Éppen ezért a digitális világnak pozitív kihatása is van az árképzésre. De szerintem nem törne össze a rendszer, hogyha a kulturális piacokon a termékekért fizetnénk a digitális világban is. Kavada úr a belső piacról is beszélt, és hogy mennyire fontos az egységes belső piac, az audiovizuális munkák, művek online terjesztésére. Ez stimmel, azonban azt is látnunk kell, hogy itt különbség van a zenéhez képest, hiszen a zene területén az angol nyelvű dalok dominálnak. Ezek pedig sokkal gyorsabban kicserélhetők Európában. Azonban a filmek a nyelvi okok miatt már egy más kategóriát képviselnek. Ezt pontosabban meg kell néznünk, tehát szerintem itt nem lehet egy az egyben átvenni a zeneipar megoldását. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, az is eljön majd, de mindenképpen még vita szükséglet van. Köszönöm. Köszönöm. Kama Évert kolléganő. Ja, vielen herzlich. Köszönöm szépen. Köszönöm Kavada úrnak a jelentős bemutatásáért. Természetesen eh, a jelentés taglalásakor a szerzői jogdíjakról is beszélni fogunk majd, de nagyon jó, hogy említette, hogy a jelentésben nem minden a szerzői jogdíjról szól. Más szempontokat is figyelembe kell vennünk. Olyanokat, amelyek az audiovizuális tartalmak online terjesztéséről szólnak. Szerintem nagyon sok munka van már a témában belett kolléga duális rendszerről szóró munkáját említeném, tehát az audiovizuális médiumok duális jellegéről. Ezeket is figyelembe kell vennünk szerintem a jelentés megtárgyalása során. A politikában olyan helyzetben vagyunk, hogy egy kicsit mindig lemaradunk, mert a technológiai fejlődés annyira gyors, hogy a jogalkotás szintén nem is tudja követni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy el kell gondolkoznunk azon is, hogy azok a korlátozások, amelyeket a bizottság közleménye tartalmaz, tehát például az online rádióadásokra szóló rész egyáltalán megfelele a valóságnak. Maga idejében született egy olyan kijelentés, hogy főleg közszolgálati rádiók vállalták azt, hogy szigorúbb szabályok vonatkozzanak rájuk, mint a kereskedelmére. Tehát nem tudom, hogy jelenleg a helyzet megfelele ennek. De nagyon fontos az, hogy az audiovizuális médiumok kettős jellegét kihangsúlyozzuk. Hiszen gazdasági értékről van szó, de ha audiovizuális médiumokról beszélünk, mindenképpen kulturális értékekről van szó. És ebben a kettős karakterű kérdésben más a dolog jellege, mint mondjuk a kenyér, a hús vagy a tej esetében. Itt sokkal több szempontot kell mérlegelnünk. A jelentésben ezt lényegesen ki is kell emelnünk. Ami a copyrightot illeti, foglalkoznunk kell vele, És itt Trüppel asszony is szólt erről a kérdésről. Nagyon fontos az, hogy hogyan tudunk egy európai rendszert létrehozni, amely mindenhol alkalmazható egész Európában, hogy tisztázzuk az összefüggéseket. És számomra itt a média pedagógia is fontos szerepet játszik. Hát hogyan tudjuk az embereknek elmondani, hogy a kulturális értékekért is fizetni kell? Tehát nem az a lényeg, hogy bunkosbottal jelenjünk meg, hanem hogy az emberekben tudatosítsuk, hogy ezeknek, a javaknak is értéke van. Kevés befolyásunk van, de mindenképpen utalnunk kell ezekre a dolgokra, és abszurdnak tartom, legalábbis Németországban az a helyzet, hogy egy olyan újság, amit megveszünk az újságosnál, 7 százalékos áfával rendelkezik, de hogyha ez digitális lenne, akkor 19% lenne az áfa, mert más a terjesztési rendszer. Tehát nincsen különbség egy online újság és egy kinyomtatott újság között. Éppen ezért semmivel nem lehet elmondani, elmagyarázni, hogy miért külön áfa vonatkozik a két termékre. Intelligens fizetési modelleket kell kidolgoznunk, amelyekről Trüppel asszony is beszélt. Hát ha már az adók esetében ilyen óriási különbségek vannak, akkor van még tennivalónk. Nagyon bizakodó vagyok, hogy a tervezet alapján, az itt összegyűjtött elképzeléseink alapján egy nagyon jó összefogott, sokrétű jelentést tudunk majd útjára bocsátani, és örülök a további együttműködésnek. Köszönöm. Goa kolléga. Thank you, Chair, and Happy New Year's. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok minden kollégának. Ez a jelentés egy nagyon érdekes és nagyon fontos jelentés, és a téma is az. Szeretnék köszönetet mondani Kavada úrnak, a jelentéstevőnek. Nagyon jól előterjesztette a témát. Azt hiszem, hogy ez a téma két fontos témát vett vesz figyelembe a belső piacot és magát az audiovizuális piacot. Egyfajta egyensúlyt próbál a kettő között kialakítani. Az árnyékjelentéstevő kollégák is sokat dolgoztak a témán, mindössze néhány dolgot szeretnék még hozzátenni e, az elhangzottakhoz. Először is a határokon átnyúló műsorsugárzással kapcsolatosan azt hiszem, hogy ez a határokon átnyúló munka nagyon könnyen megvalósítható. Az audio, audiovizuális területek is. Itt nem csak a digitális egységes piacról van szó, hanem hozzájárul a kulturális sokrétűséghez, színességhez is ez a rendszer. A második megjegyzésem az a fragmentációval kapcsolatos, tehát az online piacon. Itt elsősorban azt látjuk, hogy nagyon bonyolultak az engedélyezési rendszerek, erről már többen szóltak előttem is. Jó lenne az, hogyha nem 27 különböző rendszerünk lenne, és hogyha a megfelelő jogi eszközök rendelkezésre állnának, elsősorban a szerzőjogok területén, és a szomszédos jogok területén. Én remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban a bizottság is foglalkozik a munkával. Mi nagyon komoly munkát végeztünk ebben a szakbizottságban harmad sorban pedig, ami az is nagyon fontos, hogy az audiovizuális alkotások szerzőit megfelelő módon ö, finanszírozzák ö, a kulturális sokrétűség érdekében ezek a kérdések, mind a szerzői jog, mind pedig az audiovizuális alkotások kérdése nagyon-nagyon bonyolultak. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon várja ezt a folyamatot. Persze ez egy nehéz folyamat lesz, és nagyon nagy öröm Kavada úrral együttműködni ezen a területen, és természetesen másokkal is. Köszönöm szépen, Szabine.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 az offline szabályokat online is érvényekre juttatni. Tehát ez azt jelenti, hogy a magán jellegű másolatok, mint ahogy ez létezik fizikailag is, legyenek lehetségesek az interneten is, de igazából azt nem csinálják mégsem, hogy kimenek a rendezők az utcára egy videóval, is azt mondják, hogy most mindenki nézheti a filmemet. Most ez teljesen mindegy, hogy kereskedelmi vagy nem kereskedelmi felhasználásról van szó. Tehát nagy mennyiségű film cseréje már nem magánjellegű használat. Tehát mindenképpen eh, tudatváltozást kell létrehoznunk, és ezt pedig már holnapra nem tudjuk elérni. Itt nem büntetésekkel kell elsősorban dolgoznunk. Igazából saját felelősségünk is, hogy nem szabályoztuk a területet. Főleg a fiatalok, akik ezzel a médiummal felnőttek, teljesen máshogy állnak hozzá a dologhoz, és igazából tudatosítani kell azt, hogy mi van. Az online tartalmak mértéke növekedett. Új üzleti modelleket kellene, kifize, kellene kigondolni új eh, lehetőségeket, hogy az online felhasználók ez az új számítógépes generáció megváltoztassa gondolkodásmódját. Az itt kifejlesztett rendszereket eh, intelligensen kell eh, kezelni. Amit Zsamari bemutatott, nagyon jó, és szerintem nagyon jó, egyértelmű vitát fogunk majd folytatni, de nyilvánvalóan számos különbség is lesz már a nézetekben. Köszönöm, Taváres kollega. Muito obrigado, senhora. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ez a vita már, már most nagyon érdekes. A legtöbb kollégám rámutatott a kulcs kérdésekre, kulcspontokra, amelyekről én magam is akartam szólni. De most egy külön kérdést szeretnék megemlíteni. Ez egy olyan kérdés, amely azt hiszem az online tartalmakat illetően mindenképpen válságot fog jelenteni. Most ugye mindig a válságról beszélünk, volt a hozzáféréssel kapcsolatos válság, de most már azt látjuk, hogy audiovizuális területen a fogyasztók, a felhasználók mindenhez hozzáférnek. De lesz egy következő válság is, amely inkább a forgalmazás területén lesz. Egy példával szeretnék élni. A múlt héten az Akko nevű cég három eszközt hozott ki a piac, dobott ki a piacra, és azt hiszem, hogy az online forgalmazást segíteni fogja a jövőben. Az egyik egy online könyv, eszköz vagy termék, a, az iPad-nak egy szövegkönyve, úgymond. Természetesen léteznek audiovizuális alkotások, interaktív grafikonok, tehát nagyon érdekes arculatok kerülnek online a piacra. Ezekről már Kavada úr is tett említést. Itt második, harmadik kiadást is elképzelhetünk ilyen típusú szövegkönyvekben, vagy akár iskolai könyveket is lehet online hozzá, online hozzáférni iskolai könyvekhez. De természetesen figyelembe kell venni a változásokat is. A második pont az úgynevezett osztály eszköz, tehát ez egyfajta egyetem, ez egy olyan eszköz, amelyet, amely nagyon vonzó, és hogyha például egy könyvet akarunk létrehozni, különböző interaktív applikációk lehetségesek, fotók és így tovább és ezt tárolni lehet, és minden, amit eladunk, minden, ami forgalmazásra kerül, az ehhez kapcsolódik. Persze ez lehet, hogy a jövőben válságot idéz elő. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mi történt az elmúlt években, Hogyha két-három ilyen típusú új termékünk, eszközünk van, akkor azt látjuk, hogy szinte megváltozik az egész audio audiovizuális világ. Az Apple egy olyan vállalat, amely ö, uralja a piacot jelenleg még ezekkel a termékekkel, és ö, új ö, termékeket fognak majd piacra bocsátani, tehát az Apple-nek egyfajta monopóliuma van szinte jelenleg a piacon. Képzeljük el az embereket, akik ki akarják adni a könyveiket online, egyre többen, és aztán ott van az Apple egy uralkodó helyzetben, egy monopól helyzetben, és esetleg nem akar szerződést kötni a szerzőkkel, ugye a szerzői jogok témája is érintve van, ott van az Amazon, amely szintén foglalkozik ezekkel a területekkel, aztán ott van a tudományos irodalom, és így tovább. Tehát nagyon sok új terület lép majd be, de ez most az első eszmecsere, első vita. Azt hiszem, hogy az új típusú applikációk teljesen megváltoztathatják majd a helyzetet, és potenciálisan válságot is jelentenek. Végül pedig az a tény, hogy az ilyen típusú könyveket egyének is kiadhatják online, még inkább bonyolíthatja a rendszert. Természetesen nagyon nehéz az összes online kiadott könyvet számba venni, és mindez a szervezés szempontjából is nagyon sok problémát okozhat majd. Köszönöm szépen! McLaughlin asszony. Hello, thank you. Ja, bocsánat, köszönöm szépen, köszönöm szépen Kavada úrnak a bemutatóját, az audiovizuális művek disztribúciójára. Mindenki ebben a szakbizottságban ö, tudja, hogy ez ö, milyen ö, fontos. Ö, milliárdokat fordítunk erre, és milliók dolgoznak ezen a területen. Komoly igény van a polgárok részéről, hogy hozzájussanak a tartalomhoz. Meg kell mutatni az internet használata, nem csak kihívásokat jelent, hanem lehetőségeket. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy a jogokat védik, és online is érvényesül a jogvédelem. Nagy a konkurencia a szerzői jogok megszerzésénél az EU szabályozó szerepét különösen kidomborodik. Administratív terhet nyilvánvalóan csökkenteni kell, és a költségeket is. Nem szabad, hogy ez egyeseket eltántorítson. Ellenben az illegális hozzáférést meg kell akadályozni. A határon átnyúló eh, licencrendszert mindenképpen erősíteni eh, kell még van egy függőben lévő bíróság eset, az itteni ítéletet is meg kell várni. Várjuk a bizottság javaslatát ezzel kapcsolatban. Fontos fejleményre számíthatunk tehát. Elnök, köszönöm szépen. Sánchez Micsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kavada kollégának, aki áttekintette az összes ö, problémát. Szabi Dirajan azt mondta, hogy túl sokáig maradt az online disztribúció jogi keretek nélkül. A dolgok túlnőttek rajtunk. Túl vonzó volt a lehetőség. Most a helyzet eszembe kell nézni. Nehéz helyzet. A digitális univerzum szabályozásához politikai akarat kell, jogi eszközök, ez egyértelmű. Kollektív licencekről volt szó, illetve a területiség elvéről. Figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani az alkotásokat és az alkotókat. Csodára nem várhatunk pedagógus módjóra, módjára kell eljárnunk, és az oktatásra is gondolnunk kell, ezt örömmel hallottam. A jelenlegi fogyasztókat is tanítani kell, és nagy, tanítani kell, és nagy erőfeszítés kell tenni a jövő fogyasztóinak irányában. Köszönöm, kedves kollégák, most pedig megadom a szót a bizottságnak. Kéri a szót valaki a bizottságtól? Zsoli úr nem, ahogy gondolják. Uh, thank you. My Helen and I'm from... Uh, Köszönöm szépen. Helen Dobian a nevem, és a piaci főigazgatóságon uh, képviselem a szerzői jogdíjakkal foglalkozó osztályt. Itt az ELK és az információs társadalomról szóló kivételekkel egyetértünk, és egy körkérdést is szerveztünk, és eléggé sok választ kaptunk a különféle hatóságoktól, polgároktól, az érintettekről, a rádióktól, forgalmazóktól, és az elektronikai ipar képviselőitől is. Most ezeket a válaszokat feldolgozzuk, és 27 kérdésre 200 választ kaptunk, ez beletart egy kis időbe, amíg feldolgozzuk a kapott válaszokat, és 2012 közepére ígérhetünk eredményeket. Az e-kereskedelemről szóló jogszabályt korábban januárban fogadtuk el, és a tavaly októberi adatokra hagyatkozva figyelembe vesszük, hogy a jövőben is nagy figyelmet szentelünk a dolognak, de most sokkal többet nem tudok mondani. Majd, hogyha megkapjuk Kavada úr jelentését és áttanulmányozzuk, akkor érdemben is tudunk nyilatkozni, és nagyon szívesen eljövünk ismét a bizottságból, hogy beszámoljunk a konzultációk eredményéről. Köszönöm dolgasszony, kérdeztetek valamit? Taváres kolléga kérdései. Tehát az saját kiadás témája. Ezek a kérdésekben, feleletekben megtalálható ez a téma? Nem. Ez a kérdés nem merült fel, hiszen a konzultáció témája az audiovizuális szektorra koncentrált. És a zenei szektorra nagyon kevesen reagáltak most. De a nyomtatási ágazat, a kiadói ágazat nem volt témája a kérdéseinknek. Nagyon sajnálatos. Tehát vagy a rossz embereket kérdeztek meg, vagy pedig nem vették észre, hogy olyas valami történik, ami számunkra nagyon fontos. És a mai nap nagyon fontos az ön számára is, hiszen hallotta az új megjegyzéseket, azokat a megjegyzéseket, amelyek esetleg az ön papírjaiban, dokumentumában nem volt benne. Tehát kérem, szívelje meg ezeket a dolgokat, ezeket a megjegyzéseket. Ferhány asszony még egyszer, csak rá szeretnék kérdezni a témára. Ha jól értem, hogyha én saját magam szeretnék kiadni egy könyvet, akkor az Apple-lel mondjuk együttműködhetek, de akkor csak is az iTunes, vagy csak is Apple készüléken keresztül terjeszthetem, vagy nem. Hiszen ez nem felel meg annak, ami ma a könyvkiadás. Hiszen, hogyha írok egy könyvet, akkor természetesen szerzői jogvédelmet kap ez a könyv, de bárki bárhol olvashatja, és nem vagy mono, és nem monopóliummal, hogy egy bizonyos készüléket kelljen megvásárolnia ahhoz, hogy ezt olvassa. Tehát, hogyha a Google, az Android, vagy az összes ilyen rendszeren van, akkor ez egy más dolog. De hogyha csak az iTunes-on, vagy iPad-en, Apple terméken lehet egy könyvet olvasni, hát az nem igazán korrekt verseny. Igazából itt az egész könyvkiadás ássák alá. Itt pénzről van szó, üzletről van szó, teljesen egyértelműen. De hol nem? Nagyon óvatosnak kell lennünk, olyan elképzelést közölt velünk, amelyet a jövőben is meg kell, hogy tárgyaljunk. Tehát, hogyha egy szerzőnek azt mondjuk, hogy védeni akarjuk a jogait, és ha azt mondja, és ha nem találok kiadót, akkor teljesen mindegy, hogy a művem hol jelenik meg. És volt ilyen, tehát egy filmrendező mesélte nekem, hogyha nem csinálja meg senki a filmemet, akkor inkább az internetre felrakom, hogy mindenki lássa. Azt hiszem, hogy itt igazából a kör négyszögesítéséről van szó. Hiszen ami jó az irodalomnak, nem biztos, hogy jó az audiovizuális médiának, nem biztos, hogy jó a dokumentumfilmnek. De hogyha belegondolok, hogy mi mindent kellene csinálnom, akkor egész rosszul leszek. Remélem, hogy önök nem szédülősek, és ezen a dolgon pedig átjutunk. Kavada úr kap ismét szót. Ha szeretné. Köszönöm szépen, de a jelenlegi szakaszban mindössze csak mm, figyelembe vettem a megjegyzéseket, és semmi többet nem akarok mondani. Köszönöm szépen, nagyon gyümölcsöző vita volt. Remélem, hogy még a jövőben is ugyanilyen izgalmas vitáink lesznek. Volt egy kis problémánk a saját kezdeményezési jelentéssel, mert a jogi bizottság akart illetékes lenni, de itt többről, mint copyrightról van szó, sokkal többről. Éppen ezért örülök, hogy Kavada úr megosztotta velünk elképzeléseit. Köszönöm, akkor most áttérünk az ötös napirendi pontra, ez pedig a 2010 es évi mentesítés az EU általános költségvetéséről, és Lökegó úr kap ismét szót. Tehát Lökegó úr, öné a szó. Thank you, Jim. Yes, just a few words. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szó arról, amit remélhetőleg megkaptak és elolvastak. Ennek az eljárásnak a célja az, hogy ellenzők, hogy megfelelően használták-e fel az EU alapokat, mielőtt megadja a mentesítést, a parlament megvizsgálja az elszámolást, a ö, számvevőszéki jelentéssel együtt. Ezután a parlament elfogad egy állásfoglalást, amelyen megadja vagy elhalasztja a mentesítést. Nos, ez a lényeg. A számvevőszék alapjá, számvevőszék jelentésére alapszik a véleményünk, mint ahogy az úr erre utalt is. Megvizsgáltuk az éves edu, kultúra tevékenységet. Ez vonatkozik a kutatás területére is, a Marie Curie akcióra. Mit találtunk? Nos, azt, hogy pozitív eredmény, hogy egyszerűsítés, rugalmasság valósult meg, ez két százalékos megtakarítást jelentett, ez nagyon pozitív. A kifizetés időben történt, ez nagyon fontos a kedvezményezettek számára. Még valami, amin dolgozni kell. Az LLP tevékenységgel kapcsolatban a ő, hiányzó igazolások vannak egyes kedvezményezettek részéről. Jó lenne, hogyha a bizottság és a nemzeti ügynökségek együttműködni, neki a legjobb megoldást megtalálják erre. A kommunikációs végazgatósággal kapcsolatban nem volt probléma a jelentés szerint. Itt csak egy pont van a TV hálózattal kapcsolatban. Nem mennék itt a részletekbe bele, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a parlament és a tanács beleegyezése nélkül a TV hálózatot bezárták. Ezt meg kell vizsgálni. Nos, ennyi a mentes, amit a mentesítésről mondanék. Valakinek valamilyen jellemzője, megjegyzése nincsen. Köszönöm, Gór úr. De a bizottság, igen, a bizottság. Nautz úr. Fontos. Köszönöm szépen szeretnék egyetérteni azzal, amit Lekegór úr mondott, itt a kultúra finanszírozásának tekintetében. Tényleg sok mindent tettünk az egyszerűsítésért, főleg a felülvizsgálatot, az ellenőrzést sikerült egyszerűsítenünk. Itt a késedelmes fizetések tekintetében is jelentős haladást érünk el. Van egy terület, ahol még jobban kellene haladnunk. Ezek az elsődleges ellenőrzési rendszerek. Együttműködünk a nemzetállamokkal, a nemzeti hatóságokkal. Egy apró megjegyzésem lenne még. Néhány területen feltűnt, hogy a nemzeti hatóságok túl sok ellenőrzést hajtanak végre. Tehát a nemzeti hatóságokkal is szeretnénk megalapodni, hogy ne folytassanak szükségtelen ellenőrzéseket, de ezen a téren mindenképpen további előrehaladásra van szükség. Van még egy technikai megjegyzésem. Tehát a szakbizottságuk jelentés tervezetében az van, hogy nem voltak anyagi tévedések. Tényleg nem talált a számbevőszék hibát, materiális hibát, de nagyon korrekt volt az, hogy ez itt is megjegyzésre került. Tehát itt az egész csoportnak kétszázalékos a hiba százaléka, tehát ide tartozik a kutatás, és itt tovább. De itt egy fia hiba nem volt. Köszönöm. Nauts urat még megkérném, hogy az ötös pontról is mondjon valamit. Nem, Entschuldigung. 2.5 of... Tehát az ötös. Az ötös pontról szóljon valami. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kommunikációs DG nevében először is örülünk a pozitív értékelésnek Lokegárd részéről. A kommunikációs főigazgatóság 2010-es tevékenységével kapcsolatban és költségvetésével kapcsolatban, ami az ötödik pontot illeti, valóban ö, tudunk róla, hogy létezik ez a kérdés, mert felvetett a jelentéstevő, a főigazgatónk Pózsi úr múlt héten megerősítette a jelentéstevőnek, hogy odafigyel a szükséges mértékben erre a pontra, és hogy átadja a lehető legrövidebb időn belül az összes olyan dokumentumot, amit a jelentéstevő kért az intézkedéssel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Loki úr. Yes, thank you. Um... Igen, köszönöm szépen. Még egy eh, megjegyzés utolsó ponttal kapcsolatban jegyzem. Köszönöm szépen a megjegyzést. Még egy kérdésem eh, lenne az ellenőrzéssel kapcsolatban. Azt mondta, hogy túl sok ellenőrzés van. De hogyan, próbál megérteni, hogyan lehet tudni előre, hogy mikor lesz, mikor nem? Válasz. A nemzeti ügynökségeket megkérdez, megkértük, hogy legyen egy minimális számú ellenőrzés, az illető tevékenységekre az akciók alatt és után. Tehát erre ö, normák vannak. Egyes nemzeti ügynökségen többet tesznek, mint amennyit mi ö, kérünk. Mindent ellenőrizni akarnak, még akkor is, amikor szerintük ez nem szükséges, vagy mindennek a felét mondjuk. Ez csak egy példa volt egyes más területeken azt látjuk, hogy a szerintünk minimális ellenőrzési szintet nem érik el. megfelelően meg akarunk győződni arról, hogy rendben mennek a dolgok, amikor kockázat van, hiszen felmérjük, hogy mikor, mekkora a kockázat. Így alakulnak ki a normák. Tehát nem rossz indulatról van szó, vagy a szándék hiányáról, hanem technikai kérdés. Válasz? Nem, szó sincs ilyenről nem elég magabiztosak, hogy leszálljanak olyan szintre, amelyet mi megkívánunk. Elnök, köszönöm szépen Lókegárd úrnak, köszönjük Boranger úrnak, Boringer úrnak, mondanám németül. január 31-e a módosítók benyújtási határideje. Nem sokára. Rendben. Akkor következő pont az EU makroregionális stratégiának fejlődése. Benarab Atu asszony. Tessék, Benarab Atu asszony, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Je profite de la prise de parole. Köszönöm, elnök asszony. Én is mindenkinek jó, minden jót kívánok az új év alkalmából. Elnök asszony, azért szerettem volna megfogalmazni ezt a véleményt, mert Szameki biztos által megfogalmazott európai perspektíva különösen érdekes a decentralizáció szempontjából. Úgy tűnik, hogy ez elnök. Kérem, kicsit lassabban beszéljen, különben lehetetlen tolmácsolni előadó, akkor folytatom. Az a cél a makrórégióban, hogy koherens egységek jöjjenek létre, amelyek együtt tudnak működni lokális szinten, és jobban megoldják a felmerülő problémákat. Ez a stratégia a Balti-tenger környéken 2009-ben és a Duna táján 2010-ben beváltak itt ágazatok közötti együttműködés volt környezeti és gazdasági kérdésekben. Ez érdekes keret a prioritások megállapítása szempontjából, és a finanszírozás meghatározásához érdemes lenne a mikrorégióknak a fejlesztése több területen is, valamint más régiókban, ahol nagy a fejlődési potenciál. A makroregionális potenciál különösen megfelel a mediterrán vidéknek. Ezért szerintem fontos a mediterrán vidékre koncentrálni, hiszen ott közös a kultúra, a földrajz, és a múlt tavasz eseményei a szomszédság új politikájának kidolgozása felé mutatnak. Azt tapasztaljuk, hogy az együttműködés mégsem elég erőteljes. Elzárkózás van, és a ö, különböző, és ezt politikailag kell a holdpontról kimozdítani. Az a cél, hogy a gondolatokat, a tudást megosszuk, és elősegítsük a, köz, a kölcsönös megértést a földközi tenger két partja között. Meg akadályuk azt, hogy a közösségek magukba forduljanak költök nézegető módon. A véleményem fontosabb pontjai követ következők. A civil társadalom bevonása a politika alakításába. Második pont, kulturális és oktatási csere legyen ezen a területen. Harmadsorban mobilitás biztosítani az oktatók és hallgatók számára. Euró-mediterrán egyetemek szükségesek Nem szabad megfeledkezni arról, hogy számos egyetem foglalkozik a kérdéssel. Így egy fenntartható fejlődési területet tudnánk kialakítani a vélemény során nem tudtam minden gondolatomat kifejteni, esetleg ezért várom a megjegyzésemet, és remélem, hogy konstruktív szellemben zajlik ez. Szeretném hozzátenni, hogy a kult szakbizottság új tagjai között François Fonsi zöld kollégám is szerepel, ma beteg, ezért nem lehet köztünk, hasonló témával foglalkozik Nyilván a makrorégiókkal kapcsolatban is hozzá tud szólni, várom megjegyzéseiket. Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elnökségi bíró nevében gratulálok önnek az ki megválasztásáért. Néhány nappal ezelőttig a Regionális Fejlesztési Bizottságban is dolgoztam, és foglalkoztam ott is ezzel az anyaggal, ezzel a dossziéval. Ott is elindult egy vita, egy eszmecsere azzal kapcsolatosan, hogy a földközi tengeri térségben hány régiónak kellene léteznie már elindult egy eljárás, egy folyamat az Adriai tengeri, Jón tengeri térség régióiról, és jó lenne tudni, hogy egy nyugati térség régiót hoznánk létre csak, vagy pedig bevonjuk a nyugati térségbe a keleti térséget is, vagy egy külön térség lenne a keleti térség. Mindenképpen fontos lenne véleményt alkotni ezzel kapcsolatosan, és Benarab Attu kolléganő talán ezt is figyelembe vehetné, néhány módosító indítványt fogunk benyújtani e témát illetően. Nagyon sokat hallottunk már a földközi tengeri térség fontosságáról, a kultúrájáról, a tengeri identitás kialakításáról, nem csak az Európai Unión belül, hanem a észak-afrikai országok térségében is, Törökország térségében is. Tehát egy nagy térséget akarunk fejleszteni, vagy két makrórégiót? Ez a fő kérdés. Köszönöm. Eh, Igen, Szeretnék én is feltenni egy kérdést a jelentéstevő asszonynak. Természetesen nagyon bonyolult ez az egész kérdés. Más országokkal már voltak konzultációk, vagyis ezt kérdezem, hogy voltak-e. Mert ha jól értem, akkor itt egy nagy makró régiót szeretnének létrehozni, nyugati makró régiót a földközi tengeri térségben, itt elsősorban ott, ahol ugye franciául beszélnek. Na de ebben az esetben én az Eurolatnak is tagja vagyok, és itt a földközi tenger térségre vonatkoztatva is van valami, ami ugye hasonlít az Eurolatra, az Euromedről van szó, a kulturális, regionális politikát lehetne megemlíteni, és egyáltalán konzultálunk más országokkal, és ha igen, mely formában tesszük ezt. Köszönöm szépen. Sánchez Schmidt asszony, köszönöm szépen, önök asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez fontos téma a regi szakbizottság tagja vagyok, és ott hosszasan elgondolkoztunk erről. A makrorégiók rendszere, ha rendszerről beszélhetünk, egyfajta pozitív típus, olyan politika, amely lehetővé teszi a különböző európai politikák kombinálását. A makrorégió az nem egy program, nem lesz plusz finanszírozás. A makrorégió közös problémák körül épül föl. A Mediterráneumban két pólus felé megyünk, úgy tűnik. Ő több alapból merít, közös projektek vannak, kohéziós alapok, illetve más programok. Eddig A Duna mentén infrastruktúra volt az alapja, most pedig át kellene térni emberibb dolgokra, a polgárokhoz közel lévő dolgokra, kultúra, oktatás. Benarab Atu asszony a szomszédsági politikát említette. Ez jó alkalom arra, hogy a szomszédsági politikát a makró régiákba bevonjuk. Elnök, köszönöm szépen. Medelova asszony. Ďakujem vám pekne. V prvom rade by som sa ešte aj ja teda Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni, hogy újra választották, elnök asszony. De most folytatom a gratulációimat, és gratulálok az előadónak, hiszen szerintem egy nagyon jól struktúrált véleményt hallottunk. Nem szabad ezen a területen figyelmetlennek lennünk. Hogyha a multikulturalitásról beszélünk, a multikultúráról, akkor más régiókra is fókuszálnunk kell, nem csak az itt hallottakra. A szomszédsági politika egy nagyon jó alap, amelyre építhetünk. Ne felejtsük el Európa többi régióját sem. Itt most arra utalnék, hogy nagyon fontos a mediterrán együttműködés, de nagyon fontos például Közép-Európában is az együttműködés. Fontos, hogy a fiatalok részt vehessenek bizonyos programokon. Ez segíti a népek közötti megértést is. Köszönöm. Elmondanám a kolléganőnek, hogy az egyik nem zárja ki a másikat. Ma a földközi tengeri térségről beszélünk. Azért a mediterrán térségről, mert aktuális volt az arab tavasz. Nagyon forró nyárba ment át ez a tavasz, és most meg kell próbálnunk rendelkezésünkre álló eszközeinkkel, a kulturális, az oktatási eszközökkel hasznosnak lennünk, nem minden a pénzről szól. De szerintem nagyon jó az, hogy most erről a dologról beszélünk. Nincsenek új szükségletek a struktúrák tekintetében, nem kell új infrastruktúrát kiépíteni. Vannak eszközeink, és ezeket az eszközeket természetesen a keleti szomszédainkkal kapcsolatban is alkalmazni fogjuk. De most szerintem dél aktuálisabb, hiszen számítanak a segítségünkre. Ha most nem segítünk, akkor nem fogjuk elérni. Amit igazából a forradalom ott el akart érni. Hát éppen ezért jónak tartom, hogy a Kulturális Szakbizottságban beszélünk erről, hiszen a saját eszközeink eh, nagyon, eh, hogy is mondjam, finomak. Most nem arról van szó, hogy itt a nyakukba öntsünk valamit, amit mi akarunk. Nem, párbeszédet kell folytatni, és éppen ezért nagyon jók az itt elhangzott javaslatok, és a régió bizottságban is reagálnak majd a kollégák a megjegyzéseinkre. Bizottság részéről van itt valaki? Nincs? Hát ez nem tragédia. Január 31-e Benarab Atu asszony, szeretne még valamit mondani? Oui. Euh, merci, madame Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos dolgozni, és nem egyedül dolgozni. Betimá úr mondta, hogy az Eurólabban milyen fontos dolgozni. Én az Euromed parlamenti közgyűlés tagja vagyok, és látom, hogy ez mennyire fontos, és a kettő között van párhuzam egy pólus vagy két pólus. Nos, azt hiszem, hogy a lényeg a koordináció. A két pólus logikusabb lenne. Nem. Ö, fontos az összekötetés. olyan gondolkodókra gondolok, akik már a 15. században a földközi tenger vidékét egy egységként fogták fel. Még egy kérdés az Euromed Egyetem projektjét mikorra tervezik? Van egy munkacsoport Krácke asszonynal, Euromed Egyetem jelenleg Szlovéniában van, de Fezben is van egy ilyen terv. Euromed egyetemek hálózata fog kialakulni a földközi tengerben. Ez logikus lenne. Elnök, köszönöm szépen a határidő január 31 a módosítók benyújtására. És lezárhatjuk a mai munkát. Most pedig a koordinátorok ülése következik. Kérem, hogy akik a koordinátorok ülésén nem vesznek részt, kint kávézzanak.